Okay, dear colleagues, we have... Kedves kollégák, van jelentéstevünk, ő jön, és aztán elkezdjük az ülést. Első rendi pontunk a napirend elfogadása. Ha nincs ellenvetés, akkor a tervezetet elfogadjuk. Módosítás nélkül. Kettes pont, elnöki közlendők. a 2014-es tanácsi és parlamenti anyag korregunduma a tagállamok administratív intézkedés a dohány árusítások kapcsolatban, illetve a vonatkozó termékek, a 2001-es 35-es számú nyelv. A parlament állásfoglalást fogad el február, el 26-án. Itt egy nem megfelelő költségreferencia van, a tízes cikk egyik pontjában ebben az anyagban. Ezt kellett javítani. A korrigendumot kiküldték minden reggel minden képviselőtársamnak. Ha nincs ellenvetés a szakbizottság ülése végén, akkor elfogadom tekintjük ezt a korrigendumot, és ennek megfelelően terjesztjük be a parlamentnek, hogy áprilisra plenárisan hagyjuk jóvá a korrigendumot. Második bejelentenő való fordíthatékonység indikátorok témájában szervezett workshop egy folyamatban levő saját képzési jelentésünk keretében, melynek szerzője Pitikánen asszony a forráshatékonyság témájában. Holnap történik ez, 12.45-kor az egy E2-es teremben. Van egy európai polgári kezdeményezés, a Állítsatok meg az élve boncolás címmel, amelyet az Európai Bizottság elé terjesztettek március 30 en Az Agriszak Bizottság felelős a meghallgatás megszervezésért, az MBI ITRE és a PEPI is társult bizottságként szerepelnek itt. A meghallgatás május 11-én hétfőn délután lesz majd az Antalépület 4Q2-es termében körbeadjuk majd a szervezési anyagokat mihest elkészülnek. Ma tolmácsolás 22 nyelven folyik, észnyelven nem. Holnap pedig 21 nyelven megy majd a tolmácsolás. Szokás szerint most is webtévén lehet nézni az ülést. Négyes pont a december 3-4-i ülések érzőkévenek elfogadása, illetve ide soroljuk a január 21-22. ülését is. Ezek készen vannak, ha az ülés végéig nincs ellenvetés, ezeket jóvá hagyjuk. Négyes pont. Tájékoztatni szeretném a bizottságot arról, hogy folynak a tárgyalások más, az több európai intézménnyel, több témában az ETS rendszerben a piaci stabilitási tartalék javaslat napirendre került, a Parlament Társadalmi Bizottság teljes körű eszmecsere tartott a legfontosabb politikai kérdésekről. Annak ellenére, hogy a tanács parlament között egyes kulcskérdésekben továbbra is nagy távolság áll fenn, konstruktív szellemben folytak ezek a tárgyalások, és technikai szintre utaltunk néhány kérdést, a következő három adaló párbeszéd előtt szakértői szinten megbeszélendő ezeket. Az intási tárgy a, a nem lokál, elokált engedélyek, szénszigárgás és egyéb témák, azok, amelyekkel foglalkozni kell. Következő megbeszélés, hármadó tárgyalás május 5-én lesz majd kedden, hogy ezeket is napirendre tűzzük. Most pedig haladjunk tovább, ötös napirendi pont, a nemzeti kibocsátások csökkentése bizonyos légkörszennyező anyagok témájában, illetve a vonatkozó irányel. Módosító jelentéstevő itt van. Rögtön megadom a szót a jelentéstevőnek, Julie Kering asszonynak. Köszönöm, elnök úr. A előre nem sokat bocsátanék, jól ismerjük a statisztikai adatokat a levegő minőségéről, meg a potenciális, sőt, fennálló egészségkárosodási tény helyzetet. Például múlt héten súlyos légszennyezési kérdések vetődtek fel Észak-Európában több helyen. A szaharai porvihar és a kibocsátások szerencsétlen egybeesése alap miatt is amely várhatóan egyre gyakrabban előfordul majd, ha csak nem teszünk valamit. Ez ellen. Úgyhogy erről nem sokat beszélnék, mindenki jól ismeri a súlyos helyzetet, legalábbis ebben a bizottságban bizonyal. Amiről viszont beszélnék, az, az, hogy üdvözlöm a bizottság kezdeményezését és a jelentésbe tett munkájukat. Régóta készül az anyag, jól tudjuk. Ami nem biztos, hogy baj, hisz nekem a munkám alapján, a bizottsággal való együttműködésem alapján igen világosá vált, hogy nagyon sok tudást tettek bele az elmúlt években. Például Göteborgi jegyzőkönyv témája kapcsán, és más indikátok, például a WHO standardek. Ezeket megfelelő komolysággal tárgyalták, ezzel nagyon elégedett vagyok, mint jelentéstevő mint vannak bizonyos témák, amik elakadtak. A bizottság által sosem fenyegőzött azzal, hogy visszavonná ezeket. Reméljük ez így van, és reméljük, hogy a parlament, legalábbis a bizottságunk szavaz majd mindezekről, még a nyári szünet előtt. Hihetetlenül fontos közügy ez. Bizonyal mindenki saját bőrén érzi ezt, nem csak azért, mert a környezet ügyeivel vagyunk hivatottak foglalkozni ebben a bizottságban, hanem általában politikai értelemben is nagyon sok tagállamban nagyon fontos. Nagy fontosságot nyert a politikai eh, rangsorban előre sorolt nagyon sok tekintetben. Ezért fontos, hogy foglalkozunk vele. Régóta koncentrálunk a kibocsátások témájára az Európai Parlamentben, ám különösen az üvegházhatást okozó gázokra figyeltünk, és ez bizony talán azzal is járt, hogy nem figyeltünk eléggé más szennyező, légszennyező anyagokra. Úgyhogy ezért jó alkalom ez a mostani. Most meg hagyd beszéljek botagépen arról, hogyan foglalkoztam ezzel a kérdéssel, az árnyékelődokkal együtt. Mint mondottam, régóta foglalkozom a javaslattal egyes részteivel. Ezek közül némelyik nagyon technikai, aki látta a mellékleteket, tudja, milyen sok technikai nehézséget hordoznak ezek. Tehát a mellékletek voltak, itt meghatározzák a szinteket. Ebbe a dologban nem akarok nagyon beavatkozni. Úgyhogy csak néhány a százalékos arányokban az egyes szennyezőanyagok határait módosítva és indikátorokat módosítva. Jó tudjuk, hogy a tagállamokban nagyon komoly vita folyik a bizottsággal az alap számadatok küszöbértékek tekintetében. És végre ebben azon látszik egy megállapodás, úgyhogy ezt nem akarom eh, azzal akadályozni, hogy e, e számokkal babrálok. Ám egy dolog nagyon fontos, hogy a 2025-ös célok kötelező érvénye megmaradjon. Ha elolvassák a szöveget, lehet úgy érvelni, hogy egy kicsit ködös. Bizonyos érvelés már, már most is kötelezőként lehet értelmezni ezeket, ám nagyon fontos, hogy elkerüljünk minden félreértést. Én azt javaslom, hogy 2025-re tegyük őket kötelezővé az ammónia tekintetében kivételt teszek majd, erről beszélek majd mindjárt. A 2025 azért fontos, mert a 2030-ig hagyjuk a kötelezővé tételt, az túl messze van. Úgy gondolom, hogy a legjobb szándék ellenére is a bizottság részéről oda jutunk így könnyen, hogy a tagállamok nem fogják tartani. Azt mondják majd, hogy 2027-ig nem, az meg túl késő lesz. Fontos, hogy ez a vita 2025 előtt lezáródjék már. De hát sokan már most is kapálóznak ezzel, nem lesz nagyon könnyű, de a bizottság számára fontos cél kell legyen javaslatomban javítottam a jelentéstétel, a nyomonkövetés, a konzultáció megfogalmazásain. Ezek fontosak szerintem. A javaslat jó, ám lehet javítani. Politikai érvet is szeretnék elmondani. Jó tudjuk, mennyire nehéz témadosszié lesz ez, nehéz lesz átvinni az egy döntési eljáráson. Én sosem támogattam azt a gondolatot, hogy a parlament egy szélsőséges álláspontot fogadjon el, tudva jól előre az, hogy a tagállam egy másik szélséget majd, és a közepén majd találkozunk. Ez a játszma megváltozott az új bizottsággal, legyünk realisták az ambícióinkkal, határozzunk meg olyan célokat, amiket el is tudunk érni, és amit át lehet vinni a együttdöntési eljárás folyamatain, és egy későbbi visszavonást lehetőségének árnyéka is továbbra is rávetődik a témára. Ne engedjünk, ne próbáljuk elkerülni, hogy erre ürügyet adjunk. Igen, arra kell szorítani a tagállamokat, hogy, hogy ambiciózusabb célokat fogadjanak el, de túl messzire ezzel nem mehetünk szerintem. Hadd mondjak most néhány dolgot más jogszabályokról, melyek fontosak többek közt azért, mert a parlament által kért hatástanulmányt érintik. Az, amit mi láttunk, meglehetősen világos irányokat vázol fel abban, hogyan lehet a klímaváltozó csomaggal koherensnek tartani ezt a jogszabályt, és hogyan lehet kicsit nagyra törőbben fogalmazni, lehetővé téve gyorsabban, kisebb költséggel dolgokat. Nem vitatom mindezt, ám az is fontos, hogy emlékezzünk arra, hogy ez a hatástanulmány a parlament kérte, és a bizottság nem vizsgálta. Jó lenne, hogy erre sor kerül, nem jött jogszabályá alakul ez a javaslat, és az éghajlatváltozási csomag folyamata még változóban van. Úgyhogy én inkább a számadatok változása helyett én egy olyan mechanizmust építenék be, mely alapján későbbiekben a folyamat bele lehetne avatkozni, anélkül, hogy újra kéne írni az irányelvet. Szerintem ez egy észszerű, pragmatikus megközelítése a problémának. Egy nagyon fontos ügy még a forrás, a jogforrásként működő jogszabály jobb meghatározása. Ez az irányelv teljes mértékben háttérjogszabályra alapul, az hogy a tagállamokban érvénybe lépjen, és tervezés indulhasson meg hozzá eredményes tervezés. Itt a legnagyobb probléma az euró standardek, dízel gépkocsikra való alkalmazása. Az euró standardekre vonatkozó új javaslat tesztelése folyik, ennek eleménye még nincs. Nem áll rendelkezésre, nagyon nyilvánvalóan, exkluzív módon fogalmazok erre, ezek szükségességéről jelentésemben. Ugyanakkor a megfigyelési tesztelés, a már piacra került gépermők esetében a valóságos, való világban való tesztelés is nagyon fontos. Hogyha ez bezvésre kerül, akkor ez egy teljesen más módszertan jelen majd az EU-ban. Ez belátható, és nagyon fontos is, e téma jelentéstevőeként, talán először képviselőként hatalmas nyomásnak voltam kitéve a régiók és a városok részéről, nem csak tagállami kormányok, ugye azok mindig megkeresik a jelentéstevőket, hanem önkormányzatok is kopogtattak az ajtómon. Ők nagyon-nagyon nagy nagyon várják ezt a jogszabályt, illetve jól tudják, hogy ők kell, hogy megvalósítsák, végrehajtsák a, a légminőség irányelvet is, anélkül, hogy egy realista, a való világban végzett dízelgépkerműveken végrehajtott tesztelés eredményeit tudnánk, addig hát elég kétségbe esettek, hogy lehet, hogy túl erősen fogalmazok, de hát nagyon nehéz helyzetben vannak az önkormányzatok, hogyan tudják betartani ezt az irányelvet, anélkül tudnák a dízelautók értékei pontosan milyenek a tesztelés során. Biztos, hogy mások is reagálnak erre a problematikára majd. Fontos, hogy megadj, meg legyen az eszközrendszer a tagállamoknak ezt ott ellátásához. Aztán a finanszírozáshoz való hozzáférés ügyében az ammónia kérdését is felkeresők, meg a mezőgazdaságét. Az ammónia ott szennyező anyag, amelyet szerintem ki kéne zárnunk a 2025-ös kötelező célkörből. Kifejteni miért. Úgy gondolom, hogy az új agrárpolitika fényében, amelyen nagyon sokan dolgoztunk, meg az elnökünk is, soha tudjuk mennyi időt, munkát vett igénybe, és éppen most lépett életbe a tagállamokban az új kap, és ott tudjuk, hogy van abban egy vállalás a greening intézkedésekre, amely a múltbelieken túl nagyon sok követelményt rúnak az agroiparra, élelmiszeriparra. A vízminőség és egy csomó más előírás betartása tekintetében az ammónia előírások abszolút szükségesek, ezt nem vitatom, de hogy mindezt rátesszük a követelmény halomra, anélkül, hogy végig gondolnánk, hogyan finanszírozzuk mindezek végrehajtását, szerintem nem is realista, meg nem is méltányos. Azt javasoltam tehát, hogy a 2017-es agrárpolitikai félidős értékelésnek legyen egy fő téma, témája a követelmények meghatározásában is. Ám lássuk át azt is, hogy pontosan hogyan működik ennek a finanszírozása, hogyan hajtható majd végre ez a követelmény. Mert magától nem fog menni, meg ingyen sem. Az agrárlobby nagyon aktív, ugye nem rejti véka alá ezzel kapcsolatos véleményét, de kifejtem előttük, nem, nem tudunk kimenőt adni ez alól, nem tudunk kibúvót adni. Amit megtehetünk, az az, hogy belátjuk, mennyire nehéz feladat ezt betartani, és az Európai Parlament arról kell gondoskodjon, hogy mindenki összekapcsolja erőforrásait ahhoz, hogy a kapon belül az egyes szakpolitikák egymással összehangolva működjenek, és a midterm review és további iránt jelöljön ki arra, hogyan lehet a levegő minőségét biztosítani. Tudom, hogy nehéz lesz, de dolgozunk rajta. Megnéztem az információhoz való hozzáférés kérdéseit, és én nagyon izgat az, hogy az állampolgárok is részt vehessenek mindenben, hiszen ők azok, akik a légminőséget leginkább érzik, egyre inkább érdeklődéssel fordulnak a e témá felé, és jól teszik, Adjunk tehát szerepet nekik mindebben. Világosá tettem. Szükség van arra, hogy a tagállami tervek teljes körű konzultáció mellett kerülnek meghatározásra a stakeholder csoportok bevonásával. Tehát ez szerepel ennek a konkrét megkövetelésnek a követelés az anyagban, meg a szövegbe olyan záradékokat is, amely kimondja, hogyha a jogszabályalkotás felügyelete nem folyik jól, az állampolgárok meghallgattassanak ebben, és az intézkedések elfogadottságát ezzel javítsuk az állampolgárok körében. És végül még egy dolog, mert meg kell említsek, szabadságom némelyik tagja már beszélt erről, ez pedig a szállítási rugalmasság kivétele a szövegből, amelyet a bizottság javasolt. Azért vettem ki a szövegből ezt, mert túl bonyolult, bürokratikus terheket ró a szereplőkre, és főleg azért, mert nem minden tagállamra vonatkozik, és nem is elérhető. Így a méltányosság követelménynek sem felel meg. Bár voltak érvek mellette is, amelyek érdekesek voltak ugyan, de nem eléggé súlyosak ahhoz, hogy emiatt behetetjük a szövegben ezt a részt, de bizonyal élénk viták témája lesz majd a tagállamokban is. Végül pedig hadd köszönjem meg árnyék előadóimnak az eddig adott segítséget, és várom a vitát, meg a módosítóikat. Thank you very much, and now I give the floor. Köszönöm szépen. Most a néppárt következik. Péter Lize személyében. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és köszönöm Görding asszonynak is. Én vagyok az LPP e árnyék előadója. Sajnos kicsit megakadtam a forgalomba, azért tudok csak most itt lennék. Köszönöm szépen Görling asszonynak ezt az igen kiváló együttműködést, amit eddig tanúsított, és sajnos elég turbulens volt ez az egész ügy már a, a jogalkotási folyamat elején is, és az EPP-ben belül is vannak ellentétek, minden esetre még most, most én először tudok árnyék előadó ként, illetve a Jens Gízeke helyetteseként itt most fellépni. Az ammónia ammóniával kapcsolatban, különösen a mezőgazdasági bizottságban ülő kollégáinkkal igen nagy a vita. Kérdés, hogy a tagállamoknak nem kellene nagyobb flexibilitást adni a a szubszidiaritás elmé, e, e, eszméje e, értelmében vagy szellemében, és azért is, hogy a KKV-ket kicsit, KKV-knak a terhei kicsit megkönnyítsük, illetve hogy a mezőgazdaság helyzetét nehe, nehezítsük ezzel a jogszabályjal. Azt üdvözöljük, hogy a finanszírozási forrásokhoz való hozzáférést meg kell könnyíteni, és vigyázni kell viszont arra, hogy az ammóniával kapcsolatban ne legyen majd, ne lépjen fel kettős szabályozás. Ami a 2025-ös köztes célokat életi, Jens Kizeke kollégám véleménye az, hogy ne legyenek kötelező jellegű célkitűzések erre az évre a metánnal kapcsolatos kötelező jellegű e, célokkal kapcsolatban is kritikus a Gizekek kollégám úgy gondolja, hogy itt is kettős e, szabályozás jönne létre, hogyha ezt megtennénk. Aztán azt viszont támogatni tudjuk, hogy a hajózás és szállítás általi kibocsátás ne e, számítson ebbe bele, illetve az Euró 6-tal kapcsolatos megjegyzéseket is támogatni tudjuk. Aztán még szeretném saját magam nevében megköszönni Judy Göldingnek azt a hosszú hónapokig tartó harcot, amelyet folytatott. Nagyon fontos volt, hogy újraélesszük ezt a jogalkotási folyamatot, és úgy tűnik, hogy most sikerült is ezt megtetni. Meglátjuk, hogy milyen lesz a további sorsa ennek a dokumentumnak. Minden esetre a visszavonása semmiképpen nem lett volna megengedhető. Nem engedhettük meg az Európai Bizottságnak, hogy ezt megtegye. Most remélem, hogy az elkövetkezendő hónapokban elég időnk lesz arra, hogy tovább tárgyaljuk ezt a, ezt a témát remélem, hogy egy nagyon észszerű, jó szöveget tudunk kialakítani, a helyet, hogy az ellen, ellenállás miatt vissza kelljen majd vonni a szöveget. Minden esetre köszönöm Judy Görlingnek ebbe a témába helyezett eddigi munkálkodását. Köszönöm szépen, Dáz úr kapja meg a szót az SZND nevében. Köszönöm szépen, elnézést kérek. Brüsszelben úgy látszik, hogy megfáztam. Én is köszönöm szépen Julinak az eddig végzett munkát, tudom, hogy nem volt könnyű dolga, és igaz, hogy új vagyok, de hallottam, hogy az eddigi eljárás ezzel a témával kapcsolatban egyáltalán nem volt szokványos. És tudom, hogy nem is jött volna létre ez a mai vitassa, illetve ez a jelentés sem, hogyha a jelentéstevő nem gondoskodott volna arról, hogy napirenden, illetve a munkaprogramban megtartsa a bizottság ezt a témát. A jelentés tartalmával is elégedett vagyok. Úgy gondolom, az általános benyomásom az, hogy nagyon jó kiinduló pontot fog képezni a jelentés a tárgyalásokhoz ebben a szakbizottságban, és majd később a tanácsal is. Hadd kezdjem azokkal az elemekkel, amelyeket pozitívnak tartunk. Először is a 2025-ös kötelező jellegű célok, ahogy Julie is megemlítette, én úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos módosítás. Már eléggé soká, már eléggé rég szó van arról, hogy mennyire veszélyes lenne olyan helyzetnek a kialakulása, ahol a tagállamok olyan helyzetben vannak, ahol drasztikus intézkedéseket kell foganatosítani annak érdekében, hogy a 2030-as célokat elérjék. Ez egy sokkal lineárisabb munkát tesz lehetővé. És nagyon sürgős is egyébként a levegő szennyezéssel kapcsolatos probléma megoldása, úgyhogy minél hamarabb kezdjük el az ezzel kapcsolatos munkát, annál jobb a hatos cikkel kapcsolatos módosítás, amely a nemzeti kibocsátási levegő szennyezés csökkentési programok megerősítéséről szól, és összeköti az Orhuszi egyezménnyel, és szintén nagyon pozitív az, hogy a döntéshozatali folyamatban az Orhuszi egyezmény értelmében bevonják a nyilvánosságot is. Ez nagyon fontos a a polgárok bevonása mindig is fontos, és támogatom azt, amit Julie mondott, hogy igenis a lehető legszélesebb kör véleményét be kell építeni. Annak érdekében, hogy a, és ezt már magának az irányelvnek is tükröznie kell. Aztán nagyon sokat javult a a környezetlevegőről szóló, illetve a nemzeti kibocsátási határértékekről szóló irányelv is. A, azt hiszem, hogy a, ha megfelelőképpen akarunk harcolni a levegőszennyezés ellen, akkor nagyon fontos, hogy harmonizáljuk a különböző jogszabályok közötti megközelítést és talán azért is fenyegett a visszavonás veszélye ezt a jogszabályt, mert nem volt megfelelő összekapcsolódás a többi jogszabályjal ezt kell egyértelműbbé tenni, és ezért a koherencia javítása is igazán nagyon jó eredménynek mondható Julie részéről. A hajózási szállítás által kibocsát, kibocsátott mennyiségekkel kapcsolatos rugalmasság, ezzel is egyetértünk hogy ez ne számítson bele, és különben is az, a bizottság ezzel kapcsolatos javaslata eredetileg is eléggé gyenge volt. A ö, tengereken több száz kilométereken utaznak ezek a hajók. Teljesen értelmetlen dolog lenne, hogyha ezeknek a kibocsátását egy országra ráterhelnénk, míg más országokat kiveszünk illetve felmentünk ezzel a kötelezettség alól. Az ammoniáról szólva eltérőek a vélemények. Ahogy Péter is említette az epp nél úgy nálunk is. A 2025-ös célok közüli kivételének értem a logikáját, értem, hogy ezzel kapcsolatosan, különösen a mezőgazdaságnak problémái merülnének föl, és azt is értem, hogy a kapal miért kell összekapcsolni ezt a kérdést, hiszen a 2017-es félidős felülvizsgálata hoz ez tényleg kapcsolatos kapcsolódni fog. Viszont nagyon fontos az ellenőrzés megszorítása, hiszen természetesen a városok nagyon nagyban hozzájárulnak a levegő szennyezés problémájához, és azt sem hallgathatjuk el, hogy a közlekedés, és különösen a dízeljárművek kibocsátása mennyivel járul hozzá a levegőszennyezéshez, de az ammónia ugyanígy rontja a levegő minőséget. A városi közlekedés kibocsátása nagyon súlyos, minden esetre nagyon nagy része a problémának. Én London képviselvén ezt különösen jól tudom, és ezért fontos, hogy minél előbb intézkedéseket tegyünk ezzel kapcsolatban. Tehát nagyon fontos, hogy a különböző kibocsátásokat mindegyformán kezeljük. Azt megértem, hogy Péter szeretné elkerülni a kettős jogszabályalkotást, <clears throat> eh, hogy a klímával kapcsolatos és a levegőszennyezéssel kapcsolatos jogszabályok ne, ne fedjék át egymást, de minden esetre nagyon fontos, hogy legyen kötelező jellegű célkitűzés, hiszen ez sokkal hatékonyabb, sokkal költséghatékonyabb is, és akkor az általunk látni kívánt eredményeket el tudjuk érni. Én nem fogadom el azt a azt, azt az érvelést, hogy a kettős jogalkotás mindenképpen elkerülendő, és emiatt aztán inkább nem kellene szabályozni az ammónia ügyét. Én úgy gondolom, hogy bármiféle eh, kibocsátás csökkenésére irányuló jogszabály, a levegőszennyezés, illetve a klímaváltozás témájáról szóló jogszabály is egyaránt csak üdvözlendő lehet. Aztán a 27%-os arány helyett 25%-os arányt szeretnénk javasolni a kibocsátási szintekre. A bizottság becslésénél ez sokkal reálisabb lenne, és ezzel kapcsolatban a pénzbeli meg takarítás is 8, illetve 15 millió, milliárd euró között lenne, de a költséghatékonyság miatt ez fontosabb lenne, és azért is, mert 145 ezer élet megmentés a különbség a két adat között. Aztán a 2020-ra kitűzött célkitűzésekre is rá kell térnünk, hiszen a Göteborgi jegyzőkönyv is előre jelezte már, hogy az eh, bizonyos kibocsátások csak emelkedni fognak. Persze azt megértem, hogy a 2020 az nagyon közeli időpont, nagyon közeli dátum már, de ezzel kapcsolatban még az ért az értékeket eh, finomítanunk kell, illetve pontosítanunk kell. illetve a higany a kulcsfontosságú szennyezők egyike, ami egyelőre nem szerepel ebben az anyagban. Úgy gondolom, hogy ennek a, szintén az anyaghoz való hozzátétele nagyon fontos lenne, hiszen az idegrendszerre és az immunrendszerre, valamint a reproduktív egészségre is nagyon káros hatással van. Úgyhogy azt javasoljuk, hogy a higany is legyen része ennek a jogszabálynak. Köszönöm. Bárter. Köszönöm, Börder asszony következik. Köszönöm. Azzal kezdeném, hogy nagyon örülünk annak, hogy a mai szakbizottság ülésen ezt a kérdést megvitathatjuk. Régóta várunk erre, és az ennyi jelentős tevők talán egyetértenek abban, hogy a hogy nagyon örülünk annak, hogy végre eljött ez a pillanat. A bizottság már régóta munkálkodik ezen, sok mindent tettek azért, hogy ideig eljussunk, és tudom, hogy Julie is, mások is sokat foglalkoztak ezzel, és a lobbyisták érdeme is az, hogy végül ezt a jelentést nem mondták vissza. Most azt hiszem mindannyian megkönnyebbültünk, hogy eh, eljutottunk ide, de azért addig még eh, várjunk a eh, hátradőléssel, amíg nem szűnt meg a szennyezés. Tehát okosan járjunk el. Nos. Beszéljünk először a levegő minőségről. Mindannyian tudjuk, hogy a rossz levegő minőségek milyen hatása van az emberekre, a természetes környezetre, az emberek egészségére, és nem csak itt probléma ez, hanem Kínában is, európai nagyvárosokban is, például Párizsban, Londonban, ez egy általános probléma, és nem csak a nagyvárosokra jellemző. Európa szerte 400 ezer korai haláleset miatt, ö, okol haláleset miatt felelős a rossz levegőminőség, és a nagy-britanniai halálesetek, ehhez kapcsolódó halálesetek elég nagy százaléka a kontinensről érkező levegőszennyezettség miatt jön létre. Úgy gondolom, hogy minden egyes résztvevő félnek tennie kell valamit azért, hogy megszűnjön a levegő szennyezése, tehát helyi szinten, regionális szinten, európai szinten. Azt hiszem, hogy ha nem levegő minőségről lenne szó, hanem mondjuk az ivóvíz minőségéről, akkor kicsit gyorsabban reagáltuk volna. Csulival egyetértek abban, hogy kötelező érvényű célkitűzéseket kell megjelölni 2025-re, nem hiszem, hogy ha ez nem történik meg, akkor megfelelően előre terveznének a különböző illetékes hatóságok, és ezeket meg is valósítanák. Julihoz hasonlóan én is azt szeretném, hogyha a Euro 6-et mi hamarabb megvalósítanák, átlagosan a NOx, tehát a különböző nitrogén oxid kibocsátások sokkal magasabbak, tehát többszörösei az Euro 6-ben megfogalmazott határoknak. Vannak bizonyos tagállamok, amelyek nem túlságosan együttműködőek ebben a témában a tanácsban. Tehát jó lenne, hogyha kicsit nagyra törőbb terveket szőnének a tagállamok, egy nemrégiben később hatás elemzés kimutatta azt, hogy képesek vagyunk arra, hogy költséghatékonyan csökkentsük a kibocsátást, és úgy gondolom, hogy ennek a hatástalománynak kéne, kéne lenni a vezérvonalnak. Julie azt mondta, hogy realistának kell lennünk, és meg kell tudni, meg, e, meg kell próbálni azt elérni, amit szeretnénk. Nos, hogyha azt szeretnénk, hogyha a mandátumunk is ilyen ambiciózus lenne, akkor elképzelhető, hogy a tanács majd komoly nyomást helyez ránk. Ott van a metán kérdése. A jelenlegi esetben a, kat, a kötelező érvényű célkötőzéseket kéne megvalósítani. Vannak olyan országok azonban, amelyek nagyon hatékonyak voltak a kibocsátás csökkentésében, például Hollandia. Egyesek szerint a 2030 nem megvalósítható. Utalás történt a kap felülvizsgálatára, de most itt kell fellépnünk. Hiszen, hogyha aztán végül a kapban mégsem vizsgálják ezt felül, akkor kihagytunk egy lehetőséget. Tehát itt most kell ezt a kérdést megoldani. Bizonyos tagállamok nagyon pozitívan viszonyultak ehhez a kérdéshez, hogy komoly munkát végeztek, és el kell érni, hogy a többi tagállam is kövesse őket. Ebből áll a mostani munkánk, illetve a meghatározásokat is kicsit pontosítani kell, mit jelent a kisgazda, ki a kisgazda. Aztán a hajózással is mindenképpen fogadni kell. Világszerte nagyon komoly forrás a hajózás. Jó lenne, hogyha Európa kezdeményező lenne. Ne feledjük tehát, hogy a levegőt is szennyezi a hajózás. Ezzel a jelentéssel azt hiszem, hogy jobb esélyt kapnak a zöld munkahelyek, tehát a gazdaság is valahogyan reagál majd arra, amit mi próbálunk elérni, tehát ez jó az európai vállalkozásoknak, az emberi egészségnek, a jólétnek, amit el akarunk érni. Köszönet, köszönet még egyszer Julinak, és várom a továbbiakban az együttes munkát. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Konyecsna asszony következi. Köszönöm szépen. Először is én is szeretnék köszönetet mondani. Hogyha Julie nem lenne ennyire eltökélt, akkor szerintem ma ez a mai megbeszélés sem jöhetett volna létre. Nagyon eltökélt volt, maga ragaszkodott ahhoz Julie, hogy ne veszel el az anyag, és azt is elérte, hogy a munkaprogram ban megmaradjon ez a jelentés. Tehát köszönöm azt, hogy beszélhetünk erről. Prioritás kéne, hogy legyen, hogy a levegő minőségét javítsuk, nem csak számunkra kéne, hogy ez prioritás legyen, az egész EU számára. A levegő minősége nem ismer határokat, és az emberi egészségre is hatással van. Az elmúlt években a kibocsátások csökkentésében elértünk némi sikert, főleg az ipari típusú kibocsátásokra gondolok, de fontosnak tartom, hogy mindig megpróbáljuk javítani a helyzetet, és csökkenteni a kibocsátott anyagokat. Továbbá azt szeretném még elmondani, hogy font, hogy a tagállamokban ugyanolyan módon kell a feltételeket megváltoztatni, senki sem részesülhet plusz előnyben, vagy komparatív előnyben. Még Németországra és Franciaországra is vonatkozik ez. Ők még a jelenlegi normákat sem tudják teljesíteni, ami a kibocsátásokat életi. Tehát nem csak a jövő felé kell tekinteni, hanem el kell tudnia térni, hogy a tagállamok megtegyék a kötelességüket. Nem szabad tolerálnunk azt, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek külön utakon járnak, és megpróbálják kikerülni, vagy megpróbálnak kibújni a levegő minőséget, levegő minőségre vonatkozó kötelezettségeik alól. A másik fontos téma az, hogy hogyan lehet pontosan megváltoztatni a normákat. Nézzük a ként. Az irányelvben egy olyan adatot láthatunk, ami a természetes kén termelési szint alatt van. Ott vannak például az olasz vulkánok, amelyek 2,5 millió ként állítanak elő évente, illetve vannak olyan évek, amikor ennyit csúcsévekben ennyit produkálnak az olasz volkánok, de a teljes ipari kibocsátás kevesebb ennél. Tehát fontos az, hogy realisztikusan lássuk a célkitűzéseket. Aztán a por kibocsátát is csökkenteni kell. A PM2.5-ös részecskékre vonatkozik ez leginkább, ez nagyon káros az ember egészségre, és nem, itt, nem igazán itt írtunk itt még el javulást. Fontos a határidő kérdése is. Ebben a konkrét esetben a 2030-as év lenne a cél év, a 2025-ös év pedig mint egy indikatív dátum lenne. Egyfajta technológiai megújulásra van szükség, ez sokáig tart. Vannak olyan tagállamok, amelyek nagyon komoly összegeket fordítottak az ipari átállásra, és elképzelhető, hogy ezek a 2025-ös évre nem fogják tudni megvalósítani a célkütőzést. Aztán nézzük a széndiokszid kibocsátási célkitűzéseket. Itt 2025-ről van szó. Hiányolok itt valamit, mégpedig olyan, intéz, olyan intézkedéseket, mint például a lakóingatlanok szigetelése, ezáltal is csökkenne ugyan, ugyanis a széndiokszid kibocsátás, ezen kéne jobban elgondolkodni, és érdeklődve várom, hogy mire jutunk ebben a kérdésben, illetve várom azt is, hogy megismerjük a tanács véleményét. Vannak olyan tagállamok, amelyek megpróbálják elérni a célkitűzést, de nem tudom, hogy ha realistán gondolkodunk, akkor az adott idő alatt el tudják -e ezt érni. Fontosnak tartom azt is, hogy ezt az irányelvet tudjuk harmonizálni az ipari kibocsátásokra vonatkozó irányelvel. Nem tudom, hogy ismerje valaki mind a kettőt, van-e benne, van -e a kettőben ellentmondás? Még egy gondolat. A szennyező anyagok kérdése. Ott vannak például a helyi hűtőforrások. Sok régióban ez jellemző. Tudományos kutatások azt mutatják, hogy vannak olyan régiók, ahol ezek a kibocsátás egyharmadát teszik ki. De ez, ezek elszégetelt esetek. Aztán ott van a közlekedésből származó kibocsátás. Hogyha ez, erre tényleg tudunk koncentrálni, akkor szerintem a lokális, tehát a helyi fűtőanyagokból származó kibocsátásra is tudunk koncentrálni, hiszen lokálisan ezek nagyon komoly kibocsátást generálnak. És ne felejtsük el azt, amit hallottunk a hajózásról, vagy fontosnak tartom azt, hogy a városokban egyre több legyen az elektromos autó. Sok szép dolgot hallottunk, de nagyon sok tagállamban, vagy nagyon sok városban ezek nem feltétlenül realista célkitűzések. Figyeljünk oda a kis szennyezőkre is, és a lokális fűtőanyag kibocsátásra, és hogyha erre nem figyelünk oda, nem tudjuk megvalósítani a célkitűzéseket. Köszönöm még egyszer, köszönöm Julinak, köszönöm a többi árnyék jelentéstevőnek, és azt hiszem, hogy Julie racionális megközelítésével reménykedhetünk abban, hogy olyan megoldást találunk, ami mindenki számára elfogadható. Köszönöm. Köszönöm szépen, Pericsini úrnak adom el szót. Grazie, Presidente. Io farò molto... Köszönöm szépen. Elnök úr, csak nagyon gyorsan. Először is gratulálok Görling asszonynak, nagyon jó munkát végzett mostanáig. A Juker Bizottság 2015-ös munkaprogramjával kapcsolatban sok volt a bizonytalanság, ezért is tartott, a, ez a, ezért is volt késlekedés. Szeretnénk elérni azt, hogy kevesebb szént használjon fel a gazdaságunk, és ezzel próbáljuk a polgárok egészségét védeni. Úgy gondolom, hogy késlekedés nélkül alternatív energiaforrásokat kell keresni a tagállamoknak. A monitoring és ellenőrzés rendszerben elértünk bizonyos javulást, ezt kéne folytonossá tenni, és fontosnak tartom, hogy valós időben hozzáférjen, hozzáférjen az ezzel kapcsolatos információhoz, hozzáférjenek az illetékes hatóságok, vagy az érdeklődő lakosok is. A 2025-ös kötelező érvényű célkütőzésekkel mi is egyetértünk fontosnak tartom azt is, hogy a piacra bocsátott járművek esetében legyen megfigyeléses vagy felülvizsgálati tesztelés. Fontosnak tartom Febra az igazság ügyhöz való hozzáférést, és a 2014-2025-ös pénzügyi tervezési időszakra azt tudom mondani, hogy meg kell nézni, hogy milyen adhok pénzügyi finanszírozási eszközök szükségesek ahhoz, hogy meg tudjuk valósítani időben a célkitűzéseket erre is, tehát oda kell figyelni. Köszönöm. Most pedig Florenc úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Sok mindent elmondtunk, nagyon sok dicséretet irányítottunk a jelentéstevő asszony felé, én ezeket csatlakozni szeretnék a határokon átnyúló levegőszennyezés egyszerűen tény, nálunk is nagyon aktuális ez a téma a légszennyezés témája, és az ammónia is fontos az ö, hazám számára. Nagyon sok tagállam van, amely nem teljesítette az eddig kitűzött célokat, és hát meg kell kérdezni, hogy vajon miért. Nálunk az ammónia ilyen problémás kérdés, de hát meg kell kérdezni, hogy valóban el, megvannak-e a megfél, megfelelő jogi feltételek arra, hogy ezt megtegyék a tagállamok hogy hogyha ezt megtesszük, akkor eléggé hamar megérkezünk a kötelező jelleg kérdéséhez. A kötelező jelleg a 2025-ös évre vonatkozólag nagyon fontos lenne. Hogyha a 2025-öt nem tesszük kötelező jellegűvé, tehát nem tűzünk ki erre az évre, kötelező célokat, akkor biztosak lehetünk abban, hogy mindenki elhalasztja 2029-re az intézkedéseket, és akkor ébrednek majd föl, hogy Jézusom, hogy fogjuk, megtudni, hogy fogjuk tudni megvalósítani a 30-ra kitűzött célokat. És E, ezért kellene e, átgondolni, hogy persze legyen tolerancia a jogalkotásban, de azért az ne jelentse azt, hogy az intézkedések olyan irény, urányba mennek el, amelyet nem szeretnénk látni. Tehát a 2025-re kitűzött kötelező jellegű célokat teljes szívből támogatom, és e, egy kicsit aktívabban kellene a közösségi megközelítést hasznosítani. Nagyon sokszor, nagyon sokáig csak a CO2-re koncentráltunk, és ugyanakkor pedig van egy sor más légszennyező, többek között a mezőgazdaság is, amely, amely eh, eddig eh, nem volt rákényszerítve a csökkentésre én úgy gondolom, hogy ha most koncentrálunk ezeknek a megközelítésre, az nagyon jó. Ugyanakkor még mindig van egy problémám, Görling asszony, a jelentési kötelezettséggel kapcsolatban. Nálunk például ugye 15 jelentést kell készíteni minden tartományban, azt el kell küldeni Berlinbe, és aztán Berlin küldi tovább az EU-ba, és ez hát biztos van más ilyen ország is. Most mi értelme van annak, hogy jelentések százai érkeznek meg. A bizottság aztán mit tud levonni ezek, ebből a rengeteg jelentésből? mit kezd ezzel a sok jelentéssel? Szeretném tudni, amikor ugye a jogalkotási folyamatban részt veszek, hogy milyen értelme van annak, amit eldöntünk, hiszen azt jó lenne tudni, hogy ezeknek a jelentéseknek van-e valami haszna, mert hogyha nincs, akkor semmi értelme annak, hogy ezeket kötelezővé tegyük. Minden esetre nagyon várjuk a vitát, és azt szeretnénk aláhúzni, hogy csak minden szektorra alkalmazott közös, összehangolt megközelítés működik. Hogyha ezt nem tesszük meg, hanem elkülönítjük ezeket, akkor mindenféle liberális helyzetet teremtünk az összes tagállamban, és majd mindenki úgy, úgy dönt, ahogy akar, ami ahhoz fog vezetni, hogy a tagállamok nem végzik el a házi feladatokat. Tehát persze, határozzunk meg kötelező értékeket, de aztán azokat tartassuk is be a tagállamokkal. Köszönöm szépen, most Wittemann úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Agri eh, részéről vagyok jelentéstevő, és nagyon jó volt az együttműködésünk. Az Agri mezőg, a mezőgazdaság bizottság nevében két nagyon fontos témát említenék meg, természetesen a metán és az ammónia kérdéséről van szó. A jelentéstevő is mondta, hogy a bizottság javaslata most az üvegház hatású gázokról is szól, és tudjuk, hogy a kibocsátási irányelv, illetve a közepes méretű fűtő berendezésekről szól irányában is voltak, volt, volt szó ezekről az anyagokról. A kibocsátási irányelvbe megpróbáltuk befoglalni a széndiokszidot, de más üvegházhatású gázokat is, de aztán úgy döntöttünk, hogy inkább zárjuk ki ezeket. Most első alkalommal a metán mégiscsak szerepel a mi irányelvünkbe, és úgy gondolom, hogy ez egyrészt kettős jogalkotáshoz, másrészt pedig a rugalmasság csökkenéséhez fog vezetni. <clears throat> A mezőgazdasági alapokat valóban fontos szereppel láthatjuk el, például a széndiokszid csökkentése terén. A mezőgazdasági ágazat nagyon nagy kiterjedésű fű területekkel rendelkezik, ahol, amelyek nagy mértékben hozzájárulnak ehhez. De, hogyha ide a metánt bevesszük, akkor a, akkor a gazdálkodókat ahelyett, hogy megjutalmaznánk a többi üvegházhatású gáz csökkentéséért, büntetni fogjuk a metán nem csökkentéséért. És ezért úgy gondolom, hogy a metánt nem kellene ide befoglalni, hogy a gazdálkodók valóban hozzájárulhassanak a gázkibocsátás csökkentéséhez. Az ammónia ha metán kibocsátás csökkentését el akarjuk érni, akkor a mezőgazdasági szektorban ez azt jelenti, hogy az állatokat nem engedhetjük ki a legelőre, már pedig ez senkinek nem lehet a célja. Az ammóniát is néhányan megemlítették már, és tudjuk, hogy nagyon sok tagállam, néhány tagállam nagyon sokat fektet az ammónia csökkentésben más országok viszont nem. Már 1990-től vannak ilyen igyekezetek. Minden esetre én úgy gondolom, hogy ahogy Florence úr is elmondta, az a fontos, hogy egyenlő feltételeket teremtsünk, tehát a tagállamoknak mindent meg kell tenni az ammónia csökkentéséért minden tagállamnak. És úgy gondolom, hogy ez a bizottság javaslatában nem tükröződik. Az Agri szakbizottságban tartott és az itt tartott vitát is nagyon várom, és természetesen a kapról is szeretnék majd szólni, de egyelőre nem mondok most többet. Köszönöm a szót. Pirik. Sier Pirik. Voorzitter, dank u wel. Köszönöm szépen. Először is Köring asszonynak gratulálni szeretnék jelentésért, amely nem csak a maga nevemében mutatom, már nagyon sok hollandiai paraszt nevében is megköszönöm. Néhány pontban, ahol az árnyék előadó gondolatait támogatom, az ammónia kérdésében, ez a 30%-os csökkentés. Ám Hollandiában 26%-os a tétel nem lehet a 2005-ös számmal indítani. Nagyon sok erőfeszítés történt, pénzügyi is tettek a, a gazdálkodók, e, ám a korábbi erőfeszítéseket figyelembe kell venni a tagállamok ammónia kibocsátásának felszámításakor, és e, nagyon fontos az egyenlő játékfeltételek megteremtése a jövőbeli vállalkozók szempontjából is. Ugyanakkor az állatszámmal kapcsolatban is, ám az ammónia követelmények, a metán követelményekkel összekapcsolva nagyon sok nyugtalanságot keltenek a gazdálkodók körében. Támogatom a CO2 kibocsátások kapcsolati gondolatokat is, ám a többi ponttal kapcsolatban a szocialista párbeli kollégákhoz kérdezem, hogyan képzelek el, Európában nem tartanak majd állatokat? Ausztriában vagy Hollandiában hogyan lehet szarvasmarát tartani majd ezen szabályok, ha megvalósulnak? És a verseny tekintetében Timmermans éppen mondotta azt, hogy a károsok szabályok ellen fel kell lépni, tegyünk figyelemmel tehát a versenyképességre is, és a szabályok, a bizottsági javaslatok észszerűségére kell gond, és gondolnunk kell a mezőgazdasági ágazat, ö, ott fenntartató módon kell értékelni, hosszú távon gondolva hozzájárulásait végig. A mezőgazdaság fontossága nem megkérdőjelezhető, ezért az elmúlt évtizedekben nagyon sokat tettünk, ezért, ezért kérdem a jelentéstevőtől, hogy talán a közösségi agrár gazdaságból lehetne támogatni az érintett gazdákat is. Thank you very much. Köszönöm. Nem tudom, ha van-e itt más képviselő, aki hozzászólna ehhez a témához. Parancsoljon, uram. Köszönöm, κύριε A Το az της ατμοσφαιρικής Köszönöm szépen. A légszennyezése nyilván összefügg a gazdasági válság problémával is. A fűtésből származó kibocsátások, és Görögországban a fűtőolajra rót magas adó azt jelenti, hogy az emberek más energiahordozókhoz fordulnak. Fa, és egyéb éghető anyagok. Ez azt is jelenti, hogy mivel a, a tüzelőfa ára nagyon magas, az elmúlt télen az emberek elégettek mindent, amit tudtak, régi butorokat, ajtókat, mindenféle faanyagot. Mindebből pedig a légszennyezés hatalmas mértékű növekedése volt tapasztalható. Tehát ezt nem lehet belélegezni a levegőt egyes napokon, egyes városokban, hiszen lakkozott vegyi anyagokkal kezelt fa tárgyakat égettek el az emberek. Ez a népegészségügy szempontjából is nagyon káros és veszélyes ügy. Betegségek is adódtak ebből, légzőrendszerbeli megbetegedések, nagyon sokféle tehát a negatív kihatása mindennek. A földgáz volna a legtisztább energiaforrás. Görögországban azonban is megfelelő hálózat a földgáz szállítására, ezért nagyon alacsony a földgáz felhasználása a gazdasági válság tehát közöttet mondom kihatott a légszennyezésre is. Negatívan befolyásolva az. Köszönöm szépen, ha nincs további hozzászólás, akkor a bizottságot illeti a szó. Annál is igen, mert konkrétan meg is szólítatott több kérdés révén. Venning asszony bizonyal válaszol majd a kérdésekre. Köszönöm, elnök úr. Jó napot mindenkinek. Először is csatlakoznék azokhoz, akik megköszönik Gering asszonynak ezt nagyon átfogó, jó megírt jelentést, ami szerintünk nagyon kiegyensúlyozott is, és egy nagy vonalában támogatja a bizottság javaslatát. Hadd hangsúlyozom még egyszer, hogy azon epizódusok események fényében, amelyet több fővárosban látunk múlt héten, még fontosabb talán most, mint korábban, hogy próbáljuk a légszennyezést kezelni, hatékony módon fellépve ellene. Az elmúlt hetek légszennyezései, tapasztalatai, amelyek nem izolált, elszig, egymástól elszigetelt ügyek voltak, hanem bizony egyre gyakrabban előforduló összefüggő ügyek jól mutatják, hogy a légszennyezés csökkentése és a lég tisztasági célok elérése kulcsfontosságú. Le kell vigyük tehát ezeket az értékeket 50%-kal legalább. Mindezek mellett pedig mindezt költséghatékonyan kell tegyük, és a javaslatból nyert eredmények tízszerese annak a költségnek, amit, amibe kerül. Úgyhogy szerintem joggal mondható, hogy a, az előnyök súlyosabbak, mint a költségek. Néhány megjegyzés, vagy, vagy hozzáfűzni való egyes a jelentős által feltett, gondolatok, feltett gondolatokhoz, meg más szakbizottsági tagok gondolataihoz kapcsolódva, Hagy kezdjem az ammónia és metán szennyezés ügyével. Ugye erre kitér a javaslat. Nagyon örülünk annak, hogy a metán és ammónia célok továbbra is benne vannak a javaslatban, benne maradtak, és válaszolnék néhány agára, amely felvetődött ezzel kapcsolatban. A metán kapcsán felmerült, hogy a klíma és energiacsomaggal egy párhuzamos jogszabály jönne létre. Nem ez a helyzet. Abszolút szinkronizáltuk a javaslatunkat azzal a csomaggal, úgyhogy minden, amit itt javaslunk, mint csökkentési vállalás, az energia és klíma csomaggal egy hangban történik. 2,4 milliárd évente a gazdák haszna ebből, ezekből a kibocsátási csökkentésekből, úgyhogy semmiképpen sem rontja a rugalmasságot gott a csomagon belül. Aztán itt a jóléti kérdések is felmerültek. Az ammónia kapcsán. Szerintem a cél az, hogy jó mint mindenhol itt is, hogy jó egyensúlyt találjunk, de ne játsszuk ki egyiket a másik ellen. Tehát meg kell találjuk a módját, úgy az állatjólét is megvalósuljon egyrészt, meg a kibocsátás is csökkenjen a másik oldalon. Ammónia. 90-94% ennek a kibocsátásnak mezőgazdasági forrásokból jön, említették az erőfeszítéseket az, az ágazat, meg egyes érdekcsoportok vagy háztartási csoportok részéről. Hadd emlékeztessek arra, hogy eleddig sajnos az ammónia csökkentés területén, meg általában a mezőgazdasági ágazatban nagyon kicsi előrelépés volt tapasztalható az ammónia kibocsátás csökkentésében. A dioxid kibocsátásban jelentős ért, eredményeket értünk el, anomaliában szinte semmit. Tehát az ipar és a mezőgazdaság összevetésében is olyan százalékok jönnek ki, hogy 47 százalék az egyik oldalon, 2 százalék a másikon mindössze. Ahhoz tehát, hogy minden szereplő kiegyensúlyozott szabályokkal bírjon, ahhoz nagyobb figyelmet kell szentelni a mezőgazdaságnak, és persze értjük, hogy a gazdák körében vannak aggályok, ám úgy gondoljuk, hogy ez a technológia, amely rendelkezésre áll már egy ideje, jó ideje még hozzá, ezek révén elérhetőek a javasolt célok. És mivel úgy tűnik, ugye úgy tűnik, hogy más és más mércével mérjük az egyes tagállamokat. Hát nem így van. A 90-től 13-ig nézzük az éveket, erről hogy itt sok tagállam. és azok emberek nagy erőfeszítéseket kell tegyenek, ugyanolyan mértékben kell csökkentsék kibocsátásokat, mint mások. Tehát fontos, hogy megemlítsem, anélkül, hogy résztek bocsátkoznék, hogy az idő síkot is megvilágítsam, amelyen belül mindezeket a kérdéseket tárgyaljuk. Az indikatív célok, amelyeket 2025-ig jelölnénk ki, és látom, hogy sokan támogatják azt, hogy kötelezővé tudjuk ezt, az ammónia kivételével talán. Értem az érveket, amelyek elhangzottak, ám úgy gondolom, hogy a 2030-ig elkezdjük a a befektetési ciklus elemeit. Teljesen egyetértünk abban, és ezt is javasoltuk, hogy garantálni kell azt, hogy, amit, hogy ne történne meg, amit Florenc úr felvázolt, hogy a tagállamok utolsó pillanatra hagyják ezt a dolgot. Ezért van szükség a monitoringra, hogy már időben jelezzük azok egyeseknek, hogy nem tartják. Ám a 2025-ig hagyjuk nyitva a kérdés és esetekben lehet, hogy kicsúsznának a befektetési ciklusból egyesek, vegyük ezt figyelembe tehát. Amikor a vitát további visszük, ilyet megoldásokat keressük. Mhm. Hadd szóljak a rugalmasságról, a hajószállítási kibocsátások egyre fontosabbak lesznek, mert a szárazföldi kibocsátások csökkentése dominált az elmúlt évtizedekben, így aztán a hajózási kibocsátások számításai sokkal nagyobb arányt képviselnek az általános kibocsátásban, egyre fontosabbak tehát. tehát Európa többi részén is. Tehát nem csak ott, ahol a kibocsátás történik, mondjuk a Balti-tenger ben, hanem a, a, az út során végig több országot is érintenek ezek a tételek. Szerintünk ez a rugalmasság jó lehetőség az EU, a tagállamok számára abban, hogy mi mozgásterük legyen ahhoz, hogy a célokkal kicsit csonglörködjenek a többi forrással összefüggésben. Szerintünk nem hátrányos a szárazföldi országokkal szemben, itt megint nem bocsátkoznék résztekbe, de érvekkel, tényekkel alátámasztható állítás ez. És fontos része. Fontos, hogy benne maradjon. Aztán teljesen mértékben támogatjuk azt, hogy legyen pénzügyi támogatás a célok mögött. A vidékfejlesztési programoknak már most is része ez, hogy a tagállamok betehessenek támogatható tevékenységeként ide vonatkozóakat is. Sokszor látjuk azonban, hogy a tagállamok nem tudnak erről a lehetőségről. Tehát először is tudatosítani kell a tagállamokban e források létét, hogy felhasználhassák őket a kitűzött cél érdekében. Az információt tekint, információhoz hozzáférés, részvétel, ügyében. Megint csak nagyon fontosak ezek a témák számunkra, és támogatni fogjuk őket. És még egy utolsó megjegyzés, záró megjegyzés gyanánt. Nagyon fontos a tesztciklusok, melyeket most értékelnek és változtatnak adott esetben. Teljesen egyetértünk, és el is mondtuk, hogy ezzel foglalkozni kell a bizottság részéről is. Ugyanakkor a tagállamok aggodalmait is figyelembe kell venni. Kifejtettük a tagállamoknak is, mint hogy itt is kifejtjük, elő kell lépni gyorsan az ebben az ügyben, el kell fogadjuk ezen megújított szövegciklus tekintetében a végrehajtásban, 2017-ig előrányozva a revízió teljes bevezetését, meg ennek a következő szakaszát. Úgyhogy nagyra értékeljük az öbeli törekvéseket. Think, uh, Mr. Chair, uh, I leave it. Szerintem ennyi elég, elnök úr, köszönöm. Thank you very much. Uh, and... Köszönöm szépen. Azt hiszem, úgy kéne, le, úgy kéne lezárni ezt a témát, hogy a jelentéstevőnek adjuk meg a szót, parancsoljon Görling asszony. Köszönöm szépen, köszönöm mindenkinek. Egyértelművé vált a vita után, hogy amiről az elején azt mondtam, hogy ezek, ezeket a kérdéseket még meg kell vitatni, ezek a kérdéses pontok, azok tényleg azok, tehát ezeket még továbbiakban is meg kell vitatni, Azt hiszem, hogy nagyon részletes vétára van szükség ezekkel a kapcsolatban, hogy pontosan merre is fogunk haladni. Kár, hogy a zöldek nem szóltak hozzá a vitához. Én úgy gondoltam, hogy hogy kicsit ambiciózusabbá tették volna ezt a javaslatot. elképzelhető, hogy ez fajta stratégia, majd a árnyékjelentéstevő ülésen erről beszélünk. Szeretnék még valamit mondani, amit valószínűleg korábban kellett volna, ez egy általános jellegű észrevétel, ez egy klasszikus jogszabályjavaslat, amely középtávon és hosszú távon mindenkinek jót tesz, tehát az jót tesz az egészségügynek, és elvileg ez nem kerül semmibe, ha megnézzük a számításokat. És klasszikus olyan szempontból is, hogy a gazdaság egy területén jelentkeznek csak a költségek, viszont máshol, illetve mindenhol jelentkeznek az előnyök. Tehát ez jót ez az egész társadalomnak. Semmibe nem fog ez kerülni az embereknek. Csak az a probléma, hogy azok, akik a költségeket viselik, nem azok, nem egyenlők azokkal, akik majd az előnyökben részesülnek, kivéve, hogy általánosítjuk a dolgot. Szeretném, hogyha ezzel is foglalkoznának a képviselőtársaim. Jó lenne, hogyha erre is megtalálnánk a helyes válaszokat. Köszönöm mindenkinek, és várom a, közös, a közös munkát. Elnök, köszönöm. Akkor most elmondanám, hogy hogy fogunk haladni a módosítók benyújtásának határideje április 21. Ezeket a módosítókat júniusban fogjuk megvitatni, június 16-17-én. Itt a szakbizottságban júliusi utolsó ülésünkön, 15-én, 16-án fogjuk megtenni, akkor lesz itt a szavazás. Köszönöm szépen! Ennek az ülésnek most vége, a koordinátorok ülése 5 órakor kezdődik. Köszönöm.